το 7. Και πού το γράφει, πώς ξεκινάει. Buongiorno. Jó napot kívánok! Kezdjük meg a munkát. Bene, benvenuti a tutti, iniziamo la nostra... Mindenkit üdvözlök, kezdjük meg a szakbizottsági munkát. Természetesen, hogyha nincsenek megjegyzések, akkor a napirendet, a mai napirendet elfogadottnak tekintjük. Az ülést a weben élőben közvetítjük. Örömmel üdvözlöm még egyszer biztos urat, csak Csolos biztos urat, aki be fogja mutatni a jogalkotási javaslatot a szerződéses viszonyokról a tejipari ágazatban. Ez a jogalkotási javaslat éppen elfogadásra került formális szinten néhány perccel ezelőtt, Éppen most osztjuk ki szakbizottságunk valamennyi tagjának ezt a dokumentumot ebben a pillanatban. A mai napi renden, tisztelt biztos úr, szerepel a minőségcsomaggal kapcsolatos javaslat is, de a belső elfogadás okai miatt erre csak holnap kerül majd sor az Európai Bizottságban, tehát csak holnap fogadja el az Európai Bizottság a minőségcsomagot, tehát egy következő ülésünkön foglalkozunk majd ezzel formális módon. Köszönetet mondok tehát Dácsán, és a szokásos módon járunk el, először a koordinátoroknak adjuk meg a szót, Felhívom tehát a frakció koordinátorait, hogy készüljenek elő, hiszen először ők kapnak szót, és aztán mindenki szót kap, aki hozzá kíván szólni. Még egyszer köszönöm, Dácsán biztos úr, tiéd a szó. Merci, monsieur le président. Alors, comme je le... Köszönöm szépen, elnök úr. Már az év elején megígértem, hogy egy jogalkotó javaslatot készítek el a tej ágazat szervezéséről, hiszen minnyáján emlékszünk a 2009-es tejágazati krízisre, nagyon nehéz időszak volt ez a termelők számára. Azon javaslatok, amelyeket ma önök elé terjesztek, azt a célt szolgálják, hogy az akkori krízis tanulságait levonják, és az általunk végrehajtott elemzés következtetéseit megjelenítsék a tej és tejtermékek ágazatán. Nagy volt a krízis a múlt évben, és a krízis tapasztalatait a 2011-es utáni időszak számára is hasznosítani akartuk. Egy magas szintű szakértői csoport állt föl, amely az év során azon gondolkozott, hogy milyen javaslatokat lehet előkészíteni azért, hogy az administratív kvótaszabályozást meghaladjuk, és olyan megoldásokat készítsünk terjesszünk elő, amelyet az élelmiszer lánc vizsgálatának elemzése során tartottunk hasznosnak, hiszen itt a, az élelmiszer láncban sajátos hatalmi viszonyok alakultak ki, és különösen igaz ez a tejágazatra. Mi is tehát a javaslat célja? Támogatni szeretnénk a tejágazatot, meg szeretnénk őrizni a tejágazatot, talán inkább így lehetne mondani, hiszen a tejágazat a mezőgazdaság számára kvázi szimbolikus szerepet is játszik, és ezen felül pedig az európai teritoriális egyensúlyt is meg szeretnénk őrizni. A tej a előállítás a termelés helyéhez közel kerül felhasználásra, ezért fontos, hogy a területi egyensúlyt is megőrizzük. Hogyha az igazgatott kvóták rendszerének megszűnését bevezetjük, akkor biztosítani kell a tejágazat szereplőinek egy közép- és hosszú távú perspektívát, hiszen egy ilyen perspektíva, egy ilyen kitekintés nélkül sem nem tudnak fenntartani a termelést, sem nem tudnának befektetni az üzletágokba, például hiteleket nem kapnának a banktól. Nagyon fontos tehát, amikor a termelő és a feldolgozó közötti tárgyalás zajlik, hogy a termelők ne legyenek kiszolgáltatott helyzetben, nem akarjuk a javaslatunkkal a, felhasznál, a feldolgozókat hátrányos helyzetbe tenni, de hát több mint 900 ezer tejtermelő van, és 5000, körülbelül 5000 tejfeldolgozó üzem van, tehát a hatalmi viszonyok ekképpen írhatóak le. Ezért úgy gondolom, hogy olyan eszközöket kell felkínálni, amelyeknek segítségével a termelők úgy szervezhetik meg magukat, hogy korrekt árat kapjanak meg a tejért. A tárgyalások során Persze azt is látni kell, hogyha növekedik a tejár, akkor nőni fog a tej felhasználási ára. És 2007-ben a át, tej átvételi ára magas volt, de ez nem jelent meg a fogyasztói árban. Azonban 2009-ben a krízis során a átvételi ár csökkent, de nem csökkent a végfogyasztók számára meghatározott felhasználói ár. Itt tehát egy hiátus tátongott a két ár között. Hogyha tehát azt mondjuk, hogy a termelők és a feldolgozó üzemegységek közötti egyensúlyt akarjuk megteremteni, akkor ez nem biztos, hogy feltétlenül azt jelenti, hogy a tej végfogyasztói ára növekedni fog, csak attól, mert az átvételi ára nő. Melyek hát a célkitűzései a ma vita tárgyát képező javaslatnak? Elsősorban azt akarjuk elérni, hogy a piacok jobban működjenek, és a mezőgazdasági ágazat jobban a piac fele orientálódjon, de természetesen a mezőgazdaság sajátos körülményei nem változnak meg, tehát az agrár ágazat sajátosságait továbbra is figyelembe kell venni, és biztosítani kell, hogy a piacok jól működjenek. Ez a tárgyalási álláspont nagyon fontos eh, ahhoz, hogy a piacok jól működjenek. Nem lehet döntést hozni a mezőgazdaság vagy a versenyszabályok között. Eh, e két szempontot eh, együttesen kell érvényesíteni, természetesen a minden alapjául szolgáló szerződés figyelembevételével, az európai szerződés figyelembevételével. Mely javaslatokat készítettünk hát elő? Először is a termelőknek lehetőséget kínálunk arra, hogy termelői szövetségek eh, létrehozásával eh, írják alá a tejfeldolgozókkal a szerződéseket. Javasoljuk tehát, hogy ilyen termelői eh, szövetségek jöjjenek létre a az EU hár tej termelésének 3,5 százalékos volumenéig terjedően, és a nemzeti tejtermelés 33 százalékáig terjedően. Hiszen az teljes európai tejtermelés termelés három és fél százalékát dolgozzák fel, a legjelentősebb, a legnagyobb ö, tejfeldolgozók. Azért határoztuk meg 33 százalékban a nemzeti tejtermeléshez viszonyítva a küszöböt, hogy azért a nemzeti piacokon verseny működjön, és hogy megakadályozzuk a monopóliumok kialakulását, illetve hogy megakadályozzuk, hogy bárki azzal vádoljon meg bennünket, hogy voltak éppen javaslatainkkal a monopóliumok létrehozását segítjük. Ez tehát azt jelenti, hogy országonként, tagállamonként legalább három ilyen termelői közösség fog létrejönni, Franciaországban pedig legalább öt, Németországban legalább hat. Nagyon egyszerű tehát a szabály, és ezt eh, kitűnően fogják tudni használni a termelők, és jobban tudnak majd eh, a tejfeldolgozó üzemekkel szerződéseket kötni. A tagállamok ezeket a szerződéseket kötelező, ilyen is előírhatják, kötelező érvényel kötelezhetik tehát a termelőket a szerződések megkötésére, és egy olyan tagállamban, ahol ezen szerződések eh, megkötését eh, nem írja előkötelezően a törvény, a termelők maguk kérhetik a tagállamtól, hogy írja előkötelezően e szerződés megkötésének szükségességét. Ami pedig a szövetkezeteket illeti, itt egy egész sajátos rendszer működik, hogy hogyan szerveződnek ezek. Ez ugye nem egy B2B kapcsolat, hanem itt be, az az, hogy épp egy B2B kapcsolat bekapcsolják a termelőket is, és azt reméljük, hogy a termelő szervezetek ösztönzői arra, fog, arra fogják ösztönözni a szervezeteket, hogy szerveződjenek, ha nem szövetkezetként, akkor legalábbis előállítói közösségként azt hiszem, hogy hosszú távon ez a leghatékonyabb eszköz annak érdekében, hogy az ember, a termelő saját pozícióját konszolidálja a piacon. Ehhez, ezen célkitűzésekhez fogjuk igazítani a vidékfejlesztési programokat, biztosítandó, hogy az ilyen termelő szövetségek vagy közösségek létrejöhessenek, eh, akkor, hogyha ezek még nem jöttek létre az egyes részpiacokon. Egy időbeli határhoz is kötöttük a szabályokat, 2020-ig terjed ennek a rendeletnek a hatája. Természetesen átmeneti időt is meg kell határozni, különösen a versenyszabályok tekintetében, amelyekre egy-két kivétel is vonatkozik, és még egyszer megismételhetem, hogy javaslatunk teljes egészében össz, megfelel az európai szerződéseknek, de célunk az, hogy ösztökéljük a termelőket, hogy ösztönözzük őket, hogy szövetségeket hozzanak létre. Azután a javaslatunkban a szakmai szövetségek működéséről is egy-két passzus szerepel. Igyekezzünk a termelő és a tejfeldolgozó között, tehát az élelmiszerlánc különböző szintjei között jobb információcserét biztosítani, ezen felül pedig a szakmai szervezetek szintén részt vehetnek a termelő és eh, a feldolgozó közötti párbeszédben, és eh, ez a párbeszéd nem feltétlenül csak az általuk megkötendő szerződésre vonatkozik, hanem a kutatás, a minőség vizsgálatára, vagy pedig a bevált jó gyakorlatok átadására. Ott, ahol nincsenek ilyen szakmai szervezetek, javaslatunk talán támogathatja ezek létrejöttét. Ezek a struktúrák bizonyos ágazatokban, mondjuk a zöldség-gyümölcs ágazatban már működnek, és a zöldség-gyümölcs ágazat jó példáját vettük példaképpen, és ezzel akarjuk ösztönözni a tei ágazat szereplőit, hogy ilyen irányba lépjenek tovább. Néhány szót szólnék még az átláthatóság, a transzparencia kérdéséről. Közösségi szinten a mennyiségek, az ár um, változás tendenciáját is megfigyeljük, prognózisokat állítunk fel, előrejelzéseket, hogy megállapítsuk, hogy milyen irányba változik a tejár, és így az élelmiszerlánc egyes szereplői jobb átlátást, áttekintést szereznek majd a piacokról és a piaci tendenciákról. Az Európai Bizottság tehát eh, kapacitásokat fog kidolgozni ezért, hogy ilyen adatokat felkínáljon, és eh, felmerül, hogy esetleg egy európai megfigyelő helyet állítsunk fel, amelyben természetesen az érintett ágazat képviselői, valamint a tagállamok képviseltetnék magukat, eh, az ágazat alatt gondolok a tejtermelőkre és a tejfeldolgozókra. Mondom, ez egy lehetőség. Ennyi volna tehát a javaslat, amelyet az Európai Bizottság nevében. Előkészítettünk, elfogadtunk, most a tanács térfelén és az Európai Parlament térfelén van a labda. Remélem, hogy minél hamarabb sikerül elfogadni ezt a jogszabályt, és így a termelők egy új eszközt kapnak. Mondtam már, hogy 2020-ig terjed ez a rendelet hatája, de van még két határidő, ameddig áttekintjük, hogy milyen kihatással jár ez a rendelet ez 2014, amikor a bizottság a tanácsnak és a parlamentnek benyújtja elemzését arról, hogy ezen intézkedés bevezetése után milyen változásokat értünk el a tejpiacon. Tehát még mielőtt a kvótarendszer megszűnik, 2014 közepére egy helyzetfelmérést adunk, és esetleg módosítjuk ezt a szabályrendszert, és van egy másik határidő, a 2018-as év, ez pedig a rendelet hatájának megszűnése utára e, e, való előkészülést folytatja. Ahogyan az elnök úr mondta, valóban a bizottság kollégiuma ma döntött erről a dokumentumról, és egyből a parlamenthez siettem, hogy tájékoztassam önöket, és természetesen további későbbi időpontban is szívesen tájékoztatom önöket. Köszönöm. Bene. Grazie. Köszönjük szépen, biztos úr. Köszönjük a beszámolódat, és azt, hogy azonnal eljöttél ide hozzánk, amint elfogadták a szöveget a bizottságnál. Nos, tehát kezdjük el rögtön a vitát, és szervezzük meg az időt. Én először a koordinátoroknak adnám meg az időt, különösen James Nicholsonnak, aki, ahogyan tudják, a jelentéstevőnk ezzel az intézkedéssel kapcsolatban, tehát vele kezdeném a sort, hogyha James ezzel egyetért. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a biztosnak, hogy ellátogatott hozzánk, és még melegen, frissen elhozta ezt a, az anyagot. Ez egy sokkal rövidebb anyag, mint az előző, amit kaptunk. És hát nem tudom, hogy már most tudunk-e erről mi elemzést nyújtani. A biztosnak igaza van, az helyesen felsorolta a problémákat, az alacsony árat, és minden problémát, ami felmerült a tejpiacon, és az köszönetet kell mondanunk a magas szintű munkacsoportnak, kiváló munkát végeztek, és az ő munkájuknak köszönhetően illetve a bizottság javaslatának köszönhetően majd látni fogjuk, hogy javaslatokat mennyiben sikerült ebbe a, az anyagba belefogalmazni. Az egyik legnagyobb probléma nem csak a tejágazatban, hanem az egész mezőgazdasági ágazatban a volatilitás, a piac instabilitása. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ez a piacokat stabilizálni, az nagyon előnyös lenne. Európa alapvető szerepet játszik a jövő tej piacán, és persze figyelemmel kell kísérnünk azt is, hogy a világpiacon mi történik. Az egyik fontos dolog, amit beszélt, az el, amiről beszélt az előző biztos az az volt, hogy biztosítsuk a, a zöggenőmentes landolást a kvóták megszűnése után. Hát nem tudom, hogy ez sikerül-e, ez a soft landing, ez megvalósulhat-e a kvóták megszűnése után. Nem tudom, hogy eh, amikor eh, a gazdák döntéseket hoznak, tudják-e, hogy mi lesz a jövőjük, mi vár e, rájuk. stabil -e ez a jövő, és ezek az elvárások e, Ön ugye elmondta, hogy hogyan működik a piac. Én vagyok a jelentéstevője ennek a témának, és jövő héten a többi koordinátorral és az árnyék jelentéstevőkkel egyeztetni fogok a szakbizottságban, és megpróbálunk olyan jelentést készíteni, amelynek elkészítése során ugye együttműködünk a bizottsággal a lehető legjobb módon, hiszen a parlament mióta együtt döntési eljárásban vesz részt, a szerepünk megnövekedett. És a mi érdekünk is, hogy az ágazat számára a lehető legjobb eredményeket érjük el. Köszönöm szépen, elnök úr. Bene. E- Nem James, remek. Most pedig kezdjük meg a koordinátorok felszólalásával, ahogyan szoktuk. Albert Dess ö, nincs itt, ezért Michel Dantennek adom meg a szót elsőként. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok önnek is, biztos úr, hogy ahogyan szokásos itt a szakbizottságunkban, bemutatja azt, amiről az Európai Bizottság határozott, és ezt azonnal megteszi a döntés megszületését követően. Ez érvényes a tejágazatra, de a területi egyensúlyra is. A tejtermelők vannak a legrosszabb helyzetben az összes európai gazdálkodó közül. Átvettek egyes pontokat abból a dokumentumból, amelyet a magasrangú szakértői csoport kidolgozott. Én ezt jónak tartom. És most a tejgazdálkodók szakmai szervezeteit is elismerik európai szinten. Természetesen ez a 3,5% illetve 30%-os számadatok tagállami, illetve európai szinten, ezek még felülvizsgálandók, hogy valóban egyensúlyt érjünk el. Hiszen, hogyha öt vagy hat nagy értékesítő csoport van az egyik oldalon, a tovább feldolgozó üzemeket illetően, akkor ez még felülvizsgálandó. A további ügymenet során ezeket a kérdéseket még felül kell vizsgálni. Ön említette azt, hogy meg kell erősíteni az átláthatóságot. A néppárt számára ez egy döntőpont, ezt már korábban is elmondtuk, az átláthatóság esetében ez mindenkire érvényes kell, hogy legyen az élelmiszerlánc egészében, tehát az értékesítés területén is szükség van az átláthatóságra, hiszen egyebekben a kereskedelem, az értékesítők súlya túlságosan nagy lenne. Az innovációval kapcsolatos gondolatot nem vette át, ez egy olyan dolog, amelyet a magasrangú szakértői csoport javasolt, és a magánipar nagyon sokat fektetett a tejtermékek innovációjába. Ott bizonyosan ösztönzőre van szükség ezen a területen, hogyha ösztönözni kívánjuk a tejtermékek fogyasztását, illetve a termékeket diversifikálni kívánjuk és nemzetközi irányításra van szükség a nyersanyagok esetében a mezőgazdasági területen. A világpiacon a termékek 1%-át érintett az általános dereguláció. Biztos úr, egy kérdés. A 2008-as állapot felmérésnél, a kap állapot felmérésénél A bizottság arról szólt, hogy a 2010-es és 2012-es években a tejipar áttekinti a tejágazatot. Tudná erről bővebben is szólni? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most a szocialisták nevében Louis külföldön van, tehát Mark Tarabella kap szót. Merci, président, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Biztos úr, köszönöm szépen biztos úr a beszámolóját. Nagyon nagy izgalommal vártuk az ön megjelenését itt, hiszen a tejpiaci ágazat válságát még nem sikerült megoldani. Az ön javaslataiban a javaslataival kapcsolatban először is figyelembe kell venni az általános kontextust, de ahogy már mondtuk, a piacok ingadozása a, mind a tejágazatban, mind általában a mezőgazdasági ágazatban rendkívül fontos. A 1 liter tej 45 centbe került korábban, most meg már csak 18 centbe kerül. A ö, piac, a világpiacról indult a válság. A piaci, a, a tej termelésnek a 6 százaléka a világpiaci árokhoz igazodik, és ezt az Európai Unión kívül, a világpiaci árakat az Európai Unión kívül határozzák meg, és ezt hát ez nem biztos, hogy Európának jó. A spekulációt korlátozni kell, korlátok közé kell szorítani, lehet, hogy ez álom, elérhetetlen álom. 2015-re kellene, hogy eh, kifussanak a tejkvóták, megszűnjenek a tejkvóták, és egy, eh, ezt új rendszerrel kell helyettesíteni. A piacot tehát továbbra is eh, szabályozzuk, adnak érdekében, hogy megakadályozzuk, megelőzzük azokat a válságokat, amelyeket már ismertünk a múltban. 2015-től évente 1%-kal emeljük a kvótákat. Ön mondott bizonyos javaslatokat, a tejtermelőknek jobban össze kellene állniuk. Belgiumban az a helyzet, hogy a tej 70%-át három tejtermelő üzem használja, öm, öm, veszi át, és dolgozza fel ezt természetesen figyelembe kell venni. Ugyanilyen koncentráció figyelhető meg a gyümölcs és ágazatban is. A feldolgozók, a fő feldolgozók azok, akik amely, tehát ők, a, a termelői szervezetek hozzák létre gyakorlatilag ezeket a fő feldolgozói üzemeket. A, mi a szakmai a szakmai közszövetségeket illeti, ez jó, ez, ez jó, hogyha ilyenek vannak. A Svájcban azonban megmutatkozott az, hogy ennek is megvannak a határai. Ebből talán levonhatnánk a tanulságokat, hogy elkerüljük a hasonló hibákat, mint amelyek felmerültek Svájcban. Ön beszélt emellett az átláthatóságról, a piac figyeléséről, monitorozásáról, ez azonban ne csak a deregulációra korlátozódjon, hanem valóban a, nyer, nyer, a hozammarzsokat és a profitot is figyelni kell, illetve korlátozni kell. Ez az, amit, ez az, ami bennünket foglalkoztat. Emellett még egy dolog, amit itt nem említettek még a kollégák, és ön sem, A tejtermékek forgalmát ösztönözni kell. A tejtermékek fogyasztása főleg gyermekek körében csökkent, hiszen inkább kólát isznak, vagy más üdítőitalokat. a reklámban is azt halljuk, hogy a tejtermékek nem jók, nem egészségesek. Talán jó lenne itt egy kicsit megpróbálni ennek a folyamatnak ellenébe hatni, és a tejtermékek és a tej fogyasztását ösztönözni, reklámozni, és utalni arra, hogy a tejtermékek igenis egészségesek. A termelés szabályozásáról beszélünk, de talán jó lenne, hogyha válság idején tennénk valamit annak érdekében, hogy a fogyasztás növekedjen a válság a fogyasztás csökkenéséhez vezetett, talán nekünk a fogyasztás oldaláról kellene megközelíteni a dolgot, hogy megelőzzük a jövőbeni válságokat. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm az önök az ön javaslatait, köszönjük a magas szintű munkacsoport javaslatait, és a parlament természetesen kész javaslatokat tenni az itt benyújtott anyag gazdagítására, hosszú távú megoldások előnyben részesítésére. Köszönöm. George Lyon. Köszönöm, Mark. George Lyon következik. Uh, thank you, uh, President. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Csolos biztos úr, nagy örömömre szolgál, hogy itt van a szakbizottság ülésén, és hogy megvitathatjuk azt az anyagot, amelyet bemutatott bár ugye az utolsó percben érkezett ez a dokumentum. Hogyha megvizsgáljuk, hogy mire számítottunk, és mit kaptunk, nos, úgy tűnik, hogy a verseny ágazat területén a termelői szervezetek befolyása csökken, és nem tudom, hogy éle tehát azokkal a jogkörökkel és felhatalmazásokkal, amelyekre lehetősége van. Megszűnt a tejpiaci válság, de a termelőink a tagállamainkban hatalmas nyomás alatt vannak. Egyrészt tejárháború van a nemzeti a végfelhasználók területén 25%-kal csökkent a tejára, másrészt pedig a multik jelentősen növelik a különböző kiegészítő anyagokat és a, a műtrágyák árát. Tehát nagyon nagy kihívás előtt állunk, és hasonlóan volt ez a tejpiaci válság idején, amikor a két erő szorongatta a tejtermék, tejtermelőket. A mi szakbizottságunknak az a feladata, hogy az előttünk lévő javaslatot ellenőrize, az alapján, hogy milyen változásokat fog ez hozni az egyszerű tejtermelő számára. Segíteni fogja-e bármilyen módon is a tejtermelőt? Az első kérdés melyre választ kellene adni, hogy nagyobb játékteret, lehetőséget kínál a tejtermelőknek az feldolgozókkal való tárgyalás során, abban a helyzetben, amikor valódi árháború zajlik. Ez tehát az első kérdés, amelyre választ kell keresnünk, és Remélem, hogy az ön is, hogy hogyan képzeli, hogy milyen hasznára válik ez a szabályozás a termelőknek. Aztán bármikor beszélgetek a tejtermelőkkel, mindig felvetik a tárgyalások során a meglehetősen kemény eh, tárgyalási stratégiát, különösen a multik részéről. Tehát fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy a kontraktualizációs eh, intézkedések ebben a jogszabálytervezetben megváltoztatják-e multik agresszív felmérését. És nem tudom, hogy az ombudsman intézményét, vagy a békéltető testület intézményét miért nem állítják föl, hiszen ez az ombudsman vagy békéltető tanács léphetne fel a túlhatalomban lévő multik és felvásárlók agresszív ártárgyalási stratégiája ellen. Ha már az európai le, jogszabályban erre vonatkozó javaslat nincsen, akkor az Európai Parlament részéről legalábbis én mindenképpen arra ösztönözném a nemzeti jogalkotókat, hogy állítsanak fel egy ilyen arbitráló vagy békéltető testületet, amely az agresszív piacpolitika elleni fellépés segíti. Volatilis a piac, az a kérdés tehát, hogy ezen jogszabálytervezet hosszabb távú kilátást és biztonságot teremte az ágazat képviselőinek, és fenntarthatóvá teszi a tej termelést. Van még egy kérdésem. Én ugye egy kis országból jövök, ami export, nagyon sok tejterméket exportál Európában. Nos, a kis exportáló országok részéről fennáll az az aggály, hogy egy magán monopólium jöhet létre, kvázi egy ilyen az egyes piacok kvázi monopóliuma jön létre, hiszen valóban egy eh, eltorzított, eh, egységes piacot meg akarunk akadályozni, és éppen ezért eh, biztosítani kell, hogy az egységes belső piac stabilitását és egyensúlyát ne veszélyeztessük. Grazie, George. Adesso Martin Osling. Köszönöm, George. Martin Hoisling kap szót. Biztos úr. Biztos úr, köszönetet mondunk, hogy a parlamentnek mutatja be ezt a dokumentumot, és bizonyosan ez egy nagy lépés volt a bizottság szemre, ezt a szabályt megalkotni, de a tejtermékek, tejtermelők szemére ez egy nagyon kis lépés volt. Azt hiszem, hogy nem elég ambiciózus ez a szabályzat, hogyha csak 3 százalék, 3,5 százalék lesz szabályozva európai szinten, hát ez nem felel meg annyira a piaci valóságnak, Németországban már Van egy olyan tejüzem, amely az európai tej termékek 5%-et monopolizálja, hogy fogja össze. Dániában például 80%-os ez az arány az ország tejtermeléséhez viszonyítva, tehát felmerül a kérdés, hogy itt egyenlőség jön el létre, illetve hogyan lehet ezt helyreállítani, és felmerül a kérdés, hogy ez elegendő-e. Tudom, hogy az európai verseny biztos számára, ez abszolút nehezen érthető, de szükséges a tejtermelőket nagyobb hatalommal felruházni és nagyobb egyensúlyt elérni. Aztán említette, hogy az átláthatóság témáját szintén napirendre kívánják tűzni, ez teljesen helyes, megfelel annak, amit mi is négy pontban követeltünk, de milyen következményeket vannak le mindebből. A piaci megfigyelés csak egy rész, de be is kell tudni avatkozni, hiszen a harmadik rész a piacon a nagy kereskedelmi láncok, erről helyesen ejtett szót, hogy ezek a nagy kereskedelmi láncok továbbadják a piaci ár növekedését a fogyasztók felé, de hogyha csökken az ár, ez nem történik meg és aztán itt mindenféleképpen ingadozások alakulnak ki, hogyan fognak reagálni ezekben az esetekben, és a kereskedelmi láncok piaci hatalma nagyobb, mint a tejüzemeké. A javaslatban azt láttam, hogy a tejtermelők, ugye 950 ezren vannak Európában, és nagyon egyensúlytalan a helyzet ebben a javaslatban, e tekintetben. Aztán vannak kérdések, hogy van-e világos perspektíva a tejtermelők számára. És ezekkel a javaslatokkal ezt egyébként már megmondtuk a magas rangú szakértői csoportnak is, hogy véleményünk szerint ez nem biztosított. Tehát nem látják biztosítottnak a tejtermelés jövőjét a gazdálkodók, a piacot szabályozni kell, és a mennyiségek korlátozásával is foglalkozni kell. Kicsit csodálkozom azon, hogy Svájc példájából nem vonták le a tanulságokat, az európai tejpiac fejlődését illetően. Svájc egy viszonylagosan átlátható piac, és még ott is a teljes dereguláció a piac, tejpiacon kudarcot vallott, és visszatérnek egy olyan szabályozáshoz, amely teljesen nyilvánvalóan mennyiségi korlátozásokat tartalmaz majd. Nem tudom, hogy európai szinten egy fajta kísérletet hogyan lehet végrehajtani, hogy ez ö, esetleg a mi esetünkben sokkal súlyosabb következményekhez vezethet a dereguláció, mint Svájcban. Ö, az mindig is az volt a meggyőződésem ebben a kérdésben, hogy a frakciókon túlnyúlóan fennáll a hajlandóság arra, hogy erről a, kés, erről a problémáról, a mennyiségekről beszéljünk, hiszen ez a kísérlet a piacon nagyon nagy kudarchoz vezethet, éppen ezért az a kívánságunk, hogy ez a javaslat csak egy első lépés legyen, ami abszolút a helyes irányba mutat, de nem megy elég messze, és hogyha ezt átolvastuk, akkor mindenféleképpen további lépések kialakítására lesz szükség, hogy végül elmondhassuk, hogy a tejtermelők szemére van egy biztosított perspektíva, hiszen ezzel tartozunk nekik. Úgy vélem, hogy a válság után a tejpiac minden más, mint biztosított, bármikor újabb tejpiaci válság törhet ki, mint ahogy a múltban is megtörtént. Elnök. Köszönöm, Mertin. Most a koordinátorok listáját Lorenzo Fontánával jár, zárom le. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, köszönöm, hogy itt van, köszönöm a hajlandóságát, hogy mindig elsőként jön ide és számol be a bizottság véleményéről ezen témákat illetően amikor a ciklus elkezdődött, akkor egy nagyon súlyos válságról beszéltünk a mezőgazdasági területen. Ez a magasrangú csoport számomra úgy tűnik, hogy jó munkát végzett, nyilvánvalóan meg kell nézni a gyakorlatban, hogy ezek a szabályok, amelyeket ön most javasol nekünk, azok valóban kedvező hatással járatnak-e a termelőink számára. Mert bizonyosan meg kell szervezni a termelőket, hogy nagyobb alkupozíciójuk, erősebb alkupozíciójuk legyen. Ez az alapvető feltétel. Enélkül a termelők bizonyosan nem állhatnak ellen a piac nyomásának. De ide kapcsolódik az a javaslat is, a, ami a zöldséggyümölcs ágazatban történt a szakmai szervezetekkel, Nos, az a javaslat bizonyosan egy nagyon kedvező hatású, de a kérdést hozzákapcsolnám a világ, világpiaci problémákhoz is, hiszen volt egy válság, különösen az árakat illetően. A világpiac részesei vagyunk, amely világpiacon megtörtént a dereguláció, és ez hozta létre a volatilitást, ez az én véleményem, de ezzel sokan egyetértenek. És feltenném a kérdést, hogy az Európai Bizottság tud-e tenni valamit, hiszen ez nem csak a tejet érinti ez a probléma, hanem különböző mezőgazdasági termékeket. Sajnos Európánkban az importált termékek nem ugyanolyan minőségűek, mint a mi termékeink, más módon elítják elő őket. Mi olyan szabályokat alakítunk ki, amelyek védik a fogyasztókat, de természetesen költségekkel is járnak és másoknak nincsenek ilyen költségeik. Tehát rendben van a szabad piac, de ne kényszerítsen ez minket arra, hogy be kelljen zárni a termelőüzemeinket, ami bizonyosan Európát károsítaná kétségeim vannak, mint más kollégák is. A számadatok alapján ez a 3,5% európai szinten, illetve 30% tagállami szinten, nos felmerül bennem a kérdés. Nincs ugyan varázspálcánk, de majd meglátjuk a gyakorlatban, de meglátjuk, hogy ezek a számok elegendőek -e ahhoz, hogy a termelőink túléljenek egy ennyire nehéz, ennyire nagy verseny által sújtott piacon, mint az elmúlt években. Köszönöm. Elnök, köszönöm Lorenzo Fontánának, most pedig megadnám a szót a biztos úrnak, hogy reagálhasson a koordinátorok kérdéseire, és aztán folytatjuk, és megadjuk a szót a kollégáknak, a tiéd a szó, Decsen. Merci, monsieur le président. Alors, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nikolson úr, természetesen szívesen együttműködöm önnel eh, és az ön munkatársaival, hiszen ön a jelentéstevő, és eh, természetesen további részleteket tudunk eh, rendelkezésre bocsátani, és persze az is igaz, hogy csak most nyújtottuk be a szöveget, most adtuk át a szöveget, és teljesen világos, hogy ezt nem tudták még mélységében elemezni. Én azonban és a munkatársaim sok mindent megteszünk annak érdekében, hogy együtt tudjunk működni az elkövetkezendő hetekben, és támogatjuk az ön munkáját. Ami az átláthatóságot illeti az egész a lánc végéig, itt ugye beszéltünk az átláthatóságról, amely lehetővé teszi azt, hogy megtárgyalják a piac helyzetének figyelembe vételével megtárgyalják a szerződéseket és a szerződések feltételeit a termelők és a feldolgozók. A szak, az, az ágazati szervezetek létrehozásával kapcsolatban ugye ez a javaslat is elhangzott, és George Lyon arról beszélt, hogy békéltetőket, illetve ombudsman segítségét kellene figyelembe venni és kihasználni. Hát ezt még nem vettük figyelembe, ezeket a javaslatokat nem vettük figyelembe a javaslatunk kidolgozásánál, de természetesen a szerződéseknek jogi kényszerítő ereje van, és ezeket bíróság előtt ki lehet követelni. De hogy ezen kívül többre van-e szükség, ezt végig lehet gondolni, ezt még tisztázhatjuk, természetesen lehet még javítani ezen a szövegen. Ez egy jogi erővel rendelkező szerződés lenne, lenne amiben megállapodnak egymással a termelők, illetve a feldolgozók. A kereskedelmi láncban még vannak feladatok, nyilván ezt önök is tudják, ezt már említettem Tájáni biztossal is aki az Agro Élelmiszer Fórum elnöke is és Gáli biztos is részt vesz ennek a munkájában. Intézkedéseket szeretnénk kidolgozni, amelyeknek a segítségével olyan javaslatokat lehet benyújtani, amelyek nagyobb átláthatóságot biztosítanak az ágazatban. Minimális transzparenciára mindenképpen szükség van, ami az árak alakulását illeti. Ami a piacok helyzetét illeti, ezzel kapcsolatban a szöveget, illetve az elemzést eljutathatom önöknek, de röviden össze is tudom foglalni, hogy mi szerepel ebben. Elemeztük tehát a e, helyzetet, és arra jutottunk, hogy a tejtermelés 2011-ben valószínűleg növekedni fog, hiszen a E szükségletekből, illetve a jobb gazdasági helyzetből adódóan pozitívabbak a e, kilátások. Ezen pozitív kilátásoknak és prognosz és előrejelzéseknek köszönhetően e, valószínűleg így ennek megfelelően fog alakulni a helyzet, nagyobb a kereslet a friss tejtermékekre, a joghurt területén például a termelés 8%-kal fog növekedni, illetve a sajt előállítással kapcsolatban is nagyobb az igény a tejre. 2009 és 2020 között 10%-kal növekszik a sajt iránti kereslet. Nos, az európai és a nemzetközi piacokat is elemezzük természetesen, és hogyha kívánják, akkor az elemzéseinket megosztjuk önökkel, akkor több információjuk lesz. Ami az innovációt illeti, A 2013-as közös mezőgazdasági politikai munkánkkal kapcsolatban foglalkozunk ezzel a témával, és nem tudom, hogy nyertünk-e volna időt, de 2014 után minden esetre fontos lesz a szakmai szövetségek erősítése, az innováció kérdése, erre külön oda fogunk figyelni. Ami a nagy ingadozásokat illeti a nemzetközi piacon. Itt eh, már kapcsolatot vettem fel, felvettem a kapcsolatot a Zsévá csoport jövőbeni francia elnökségével, amely foglalkozni fog a G20, a G20-ak francia elnökségével, amely nyilván foglalkozni fog ezzel a kérdéssel, és nyilván az ingadozásokat figyelembe vesszük, és a francia elnökség is foglalkozik ezzel. Tehát a G20-ak munkájában a francia elnökség fontos szerepet fog játszani, és reméljük, hogy a bizottság is be tud ebbe kapcsolódni. Ez egy jó nemzetközi keret lesz, és a legfontosabb nemzetközi szereplők ugyanis a G20-nak is tagjai, G20 országokból származnak, úgyhogy nyilván nekik is érdekük ezzel a kérdéssel foglalkozni. Le chiffre, de... Ami a számokat illeti, és a szerződések megkötését illeti, George Lyon tette föl ezt a kérdést. A nagy multinacionális vállalatokkal kötött szerződésekről van itt szó. Azok a százalékok, amelyeket, százalékos arányok, amelyeket mi javasoltunk, ezek ezt lehetővé teszik, és a termelők számára is lehetővé teszik azt, hogy elegendő tárgyalási erejük legyen a tejüzemeknek akkor, amikor ugye tárgyalnak a nagy multinacionális cégekkel. Ezek a szerződések és az árak egymástól függetlenek, és a multinacionális cégek ugye helyi szinten vásárolják fel a tejet. Ezzel egy időben óvjuk is a, a termelőket a nemzetközi piacokon. Három vagy négy e, ilyen e, termelő szervezetről beszéltünk, annélkül, hogy a szövetkezeteket figyelembe vennénk, 4-5-6 százalékos koncentrációról beszéltünk, ez jelentkezik most a piacon, és ez a koncentráció a szövetkezetek miatt van. Ismerik a szövetkezetek különleges jellemzőit, a, ebben a termelők együtt a tejüzemekkel szerepelnek, vesznek részt a szövetkezetekben. Más a helyzet azon termelők számára, akik nem tagjai a nagy szövetkezeteknek, nekik máshogy kell tárgyalniuk. Amikor a számokról beszéltünk, lehetővé akartuk tenni a kollektív szerződések megkötését, amelyek előnyösek lehetnek a termelők számára, és nemzeti piacon megakadályozzák a monopóliumok és az oligopól szervezetek létrejöttét. A szövetkezetekkel az a helyzet, hogy 21, tagállamok, 21 tagállamban a szövetkezetek több mint 20%-át fedik le a piacnak, és 17 tagállamban pedig 50%-nál 50 nagyobb részt egyesítenek a szövetkezetek a termelésben. Ebben a javaslatban ugye az európai tej 40 tejtermelés 40%-áról volt szó. A VTO val kapcsolatban az általunk benyújtott javaslatok kapcsolatban figyelembe vesszük a zöldség és gyümölcs ágazatban gyűjtött tapasztalatokat, de mind, a mi javaslataink nem mondanak ellent a WTO eh, szabályainak. Ami pedig a monopóliumokat illeti a nemzeti piacon, szerintem ezzel sem eh, megyünk szembe a WTO szabályaival, eh, hiszen szövetkezetek ugye léteznek a tagállamokban, bár az új tagállamokban eh, nincsenek még szövetkezeti rendszerek, a régi tagállamokban pedig a szövetkezetek a piacnak kb. 20%-át fedik le, úgyhogy itt nem beszélhetünk monopól helyzetről. Az élelmiszer lánc kérdése is felmerült, azt hiszem, hogy erről beszéltünk, és erre válaszoltam már. A kollega nincs már itt, aki ezt a kérdést föltette, úgyhogy nem is kell válaszolnom rá valószínűleg. Minden esetre nem tartozik ez az én kompetenciámba. Fontána úr a világpiacsal kapcsolatban tett föl egy kérdést, megpróbálunk a G20 keretében választ találni ezekre a kérdésekre. Köszönöm, Dacsen. Ez tehát már egy első iránymutatás, és most pedig kezdjük meg a kérdéseket valamennyi kolléga részéről. Nagyon sokan jelentkeztek szólásra, és mivel meg kell adnom majd a szót még a biztos úrnak a válaszadás céljából, és egykor be kell fejeznünk a munkát, ezért kérem, hogy mindenki csak két percben szóljon hozzá. George Papasztámkosz kap szót elsőként. De Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίτροπο για την σταθερή δέσμευση. Köszönöm szépen, hogy ennyire mindent megtesz a mezőgazdasági ágazat támogatásáért. Ön azt mondta, hogy az legfontosabb prioritás a termelők tárgyalási pozíciójának az erősítése a lánc többi szereplőjével szemben. Ehhez azonban nagyon fontos az is, hogy erősítsük a termelői szervezeteket. Milyen intézkedések teszik lehetővé azt, hogy létrejöjjenek ezek a szervezetek, és hogy ezeknek a szerepét eres, erősítsük. Emellett pedig milyen eszközöket adhatunk a termelők kezébe annak érdekében, hogy hatékonyan tárgyaljanak a szerződéses feltételekért, ebbe beleértem az árakat is, mint tárgyalási feltételeket, és még egy dolgot szeretnék eh, megosztani önnel, elnök úr. Nagyra értékelem ezt a kezdeményezést, eh, jogszabályalkotó eh, kezdeményezést a tejákazattal kapcsolatban. Ön is ismeri, hogy mennyire fontos a tejákazat szerepe, főleg Észak-Európában és egyes európai országokban. Én azonban délről érkeztem, és nagyon örülnék, hogyha az elnök úr is figyelne rám. Nos, szeretnék egy felhívást intézni önökhöz, önhöz, hogy tegyen tanúbizonságot ugyan olyan típusú ugyanazok, ugyanolyan elkötelezettségről más ágazatok irányában is, amelyek a dél számára, déli országok számára fontosak, mint például a zöldség és a gyümölcs. Kérjenszki úr következik. Elnök úr, biztos úr. Nem kellene elemzést tárgyává tennünk a piac, a pénzpiacok tapasztalatait, hiszen itt is ügynökségek működnek, amelyek ellenőrzik a pénzpiacok működését. Nos, figyelembe véve az agrártermékek sajátosságát, és figyelembe véve az élelmiszerválságot, válság tapasztalatait 2007-ben, valamint a 2009-es tejipari tejválságot, lépésekre van szükség. Kevesen akarnak egyébként a tejágazatban dolgozni, ez egy nagyon specifikus ágazat. Éppen ezért tehát a koncentráció fog létrejönni, hogyha a kvótákat megszüntetjük. Olyan régiókra koncentrálódik majd a termelés, amelyekben megvan a megfelelő infrastruktúra, vagy ahol a éghajlati viszonyok megfelelőek. A nehéz térségekben lévő családi vállalkozások el fognak tűnni, Ugyanakkor, hogyha a termelést ezekben a nehéz termelőhelyeken nem támogatjuk, akkor megszűnik az agrártermelés ezekben a régiókban. A tejfeldolgozók és az élelmiszerláncok kapcsolatáról beszéltünk, valóban ők fontos elemét jelentik az élelmiszerláncnak. De túlhatalmuk van. Ugyanakkor az élelmiszerellátás biztonsága is nagyon fontos, és ki kell tekintenünk a nemzetközi piacokra. Meg kell nézzük, néznünk, hogy a WTO hogyan értékeli majd a mi fellépésünket. Kérdezem Önt, biztos úr, hogy a most bemutatott javaslatnak kidolgozták-e hatástanulmányát? Mennyiben fog ez alapján hozzájárulni ez a tervezet a tejpiac stabilizációjához? hiszen a bizottság 2014-ben az itt bevezetett eszközök elemzését készíti el, és elképzelhető, hogy úgy döntenek majd, hogy fenntartják a tejkvótákat. Nos, úgy gondolom, hogy a tejtermelés sajátosságát, mi több a mezőgazdasági termelés sajátosságát nem szabad szem elől veszteni ne járjunk azon az úton, amelyet az, előző, az ön elődje követett, és nagyon liberális megoldásokat támogatott. Köszönöm. Grazie, Köszönöm, Szikéreszki úr. Most Köstinger asszony következik két percben. Köszönöm szépen, ennek úr, köszönöm szépen, biztos úr, ezt a bemutatott tejcsomagot. Nagyon fontos jelzésnek tartom ezt az európai tejtermelőkkel szemben, ez, ebben a nagyon feszült időben, gazdasági szempontból a tejterületen. Azt hiszem, hogy ez egy fontos és jó megközelítés, jó példa a gyümölcs és zöldségágazat példáját felhozni, és a termelés szövetkezetek erősítése is fontos, a szövetkezetek különleges állását, helyzetét is fontos elismerni ezen a területen. Fontos, hogy ezzel is számot vetettek ebben az első tervezetben. Talán az ár kialakítással kapcsolatban egy kérdés, talán ezen a területen pontosítaná még a dolgokat, hiszen 2007-2008-ban láttuk, hogy az árak először nagyon magasak voltak, nagyon nagy piaci részesedés elveszett a tejpiacon ezen ár helyzet okán, és azt követően pedig az árak nagyon erősen zuhantak ennek következményeként. Milyen biztosítékokat tudunk adni az európai termelőknek a jövőben e tekintetben? Nagyon üdvözlendőnek tartom a javasolt példát az átláthatóság területén ezzel a megfigyelőközponttal. Ennek ellenére nagyon nagy kár, hogy ez a tervezet, ahogyan már sok kolléga említette, a kereskedelmet kihagyja. Ebben az évben júliusban a szakbizottságban Huszepovéva jelentést fogadtuk el, amely nagyon sok elemet tartalmazott, és nagyon konkrétan megmutatta, hogy mennyire fontos az élelmiszer kereskedelmet is bevonni, különösen, hogyha arról van szó, hogy a dömping árak ellen akarunk szabályozásra fellépni. Még egy utalás a specifikus területekre vonatkozóan, például hegyvidéki területek, hátrányal küzdő területek, nagyon fontosnak tartom ezeken a területeken is speciális intézkedéseket foganatosítani a jövőben. Köszönöm. Elnök, köszönöm Köztinger asszony, Garcia Perez következik két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Időre van szükségünk. Ahhoz, hogy megfelelő figyelemmel vizsgáljuk meg az ön javaslatát. Egy sor kérdést vetett föl, amelyek nagyon érdekesek, fontosak lehetnek, de nem tudom, hogy a konkrét intézkedések megvizsgálása alapján végül arra a következtetésre jutunk-e, hogy megoldást kínálnak-e ezek a krízisre ne felejtsük, strukturális problémák állnak fenn az ágazatban, és nem tudom, hogy ezzel a javaslattal meg lehet -e ezeket oldani. Kérdezem, hogy ebben a csomagban van-e egy olyan instrumentum, egy olyan eszköz, amely biztosítja, hogy az előállítási költségeket, a termelési költségeket le lehessen fedni az átvételi árral. Az árnak fednie kell minimum a termelési árakat. És van aztán itt egy alapvető kérdés még, a területi egyensúlyról beszélt biztos úr. 2015-ben megszűnnek a kvóták, hogyan leszünk képesek arra, hogy garantáljuk, hogy a termelést például az én hazámban, Spanyolországban, ahol a kvótát, a kvóta megszűnik, ahol deficitben vagyunk, tehát a más országokból jövő töbleteket mi fogyasztjuk el, és hogyha megszűnik a kvóta, felmerül a kérdés, hogy ezek a kevésbé versenyképes üzemek fenntarthatóak lesznek-e, ugyanakkor ezek a vidéki térség stabilitását teremtik meg. Ez a kérdés nagyon foglalkoztat bennünket Spanyolországban. Speciális intézkedésekre van szükség, tehát az ilyen helyzetek kezelés érdekében. És itt felmerül a következő kérdés. Hogyha a régiókból <clears throat> a termelők elvándorolnak, feladják az üzemeket, akkor a régiók súlyosan károsodnak. Tehát támogatni kell azon üzemegységek versenyképességét, amelyek nehéz körülmények között termelnek. Eh, Patron... Köszönöm, Garcia Perez. Patron nevez kapszott két percben, majd pedig Jegle asszony. E Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Nagyon köszönöm a biztosnak, hogy eljött, és ezt a nagyon fontos dokumentumot bemutatja. Ez arról tesz tanúbizonyságot, hogy a biztos nyitva áll a párbeszéd előtt, és ezt csak üdvözölni tudjuk. Figyeltem persze arra, amit mondott. Persze én sem tudtam még elolvasni a dokumentumot, épp úgy, mint kollégáim sem, de úgy gondolom, de egy portugál képviselőként, aki az Azori szigetekről jön, azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az eszközök, ezek még mindig nem megfelelőek. Hiszen ezek a lánc upstream vagy fölfele vezető irányát próbálják megfogalmazni, azáltal, hogy a termelők és az iparág közötti viszonyt akarják befolyásolni, de maga a tejipar rengeteg krízist élt meg, nagyon nagy a volatilitása a piacon, és ezért egy holisztikusabb megközelítésre van szükség, az egész láncot szabályozni kell, nem csak az upstream-et. A bizottság arról beszélt, hogy egy másik dokumentumot is előkészít éppen, és azt remélem, hogy ez a dokumentum további gondolatokat tartalmaz a többi biztosok portfólia vagy területéről. Amit most látunk, ez megítélésem szerint nem elegendő, nem kielégítő. Gondoljunk az olyan területekre, mint Portugália. Nos, azt látjuk az ilyen országokban, hogy van egy eh, feldolgozó, aki a termelés 70%-át eh, felhasználja. Voltak éppen ezért monopólium, nincsenek exportok se, és bármilyen, bár, bármennyire is megpróbáljuk helyzetbe hozni a termelőket, nincs más, akinek eladják a tejet. Kérdezem, hogy mikor jön el az a helyzet, hogy mondjuk három feldolgozó lesz egy országban, ezt nem tudjuk már deregulálni. és meg lehet, hogy az egyik, egyes tagállamokban a tejágazatot ezzel a szabályozással védeni tudjuk, másokban biztos nem. 2014-ről beszélt, mint a bizottsági áttekintés idejéről. Nos, hogyha kiderül addigra, hogy ez a rendelet nem helyettesíti a kvótákat, már pedig meg vagyok róla győződve, hogy nem helyettesíti, visszatérünk -e a kvótákra, vagy legalábbis hosszabb ideig engedélyezzük működni őket. Köszönöm, Patron Neves. Elizabeth Jegle következik két percben, majd Reiners. Vielen Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Nagyra értékelem azt, hogy azt a párbeszédet ilyen korán megkezdte velünk, és senkinek, senkiben nem alakulhat ki ez a benyomás, hogy önök elefántcsont toronyban kidolgozzák a javaslataikat, és aztán ezeket végrehajtatják, anélkül, hogy egyeztettek volna a mezőgazdasági bizottsággal, és ezért hálás köszönetünk. Sok megjegyzést tett már, és az első kérdésekre már válaszokat is kaptunk. Ön a mi szövetségesünk a véleményem szerint, úgyhogy fontos nekünk is végig gondolni azt, hogy hol tudjuk önt támogatni, miben tudjuk mi önt támogatni. Én ugye Németországból érkeztem a svájci határól, minden hétvégén tulajdonképpen, amikor otthon vagyok, látom, hogy mi történik a Svájcban, milyen viták folynak ott, és ezek a határon nem állnak meg, én is tudom, hogy mi folyik a szomszédos országban. Gondoljuk végig, végig, hogy mit akarunk csinálni. Hát a soft landing az nagyon fontos, de ezt töltsük föl élettel, mert eddig tulajdonképpen inkább lezuhantunk a földre, és nem beszélhetünk soft landingről eddig nagyon fontos az, hogy három szinten lépjünk föl. Az első a legalacsonyabb szint, és ide tartoznak a eh, hátrányos helyzetű eh, országok, eh, területek, régiók, ahol más a helyzet, mint az Európai Unió legnagyobb részén. A második a belső piac és az átláthatóság. Ön azt mondta, hogy egy megfigyelő központot kellene létrehozni, ez fontos lenne, ez ezt mi is fontosnak tartjuk, de hogyha negatív fejlemények merülnek fel, akkor cselekedni is kell tudni, mert csak a megfigyelés és csak az átláthatóság önmagában nem elég. A következő a bizottságon belül, a bizottsági kollégiumon belül is világosá kell tenni a biztosok számára, hogy mi a probléma, hol a probléma Ugye tiszta versenyt akarunk, és tiszta versenyhelyzetet a belső piacon. A második pont a szerződések, a bilaterális és egyéb szerződések, amelyeket más országokkal kötünk. Itt az érdekeinket agrár szempontból is, az agrár érdekeinket is mindig kifejezésre kell juttatnunk. Ezt már többször, többször is említettünk. Önt a bizottsági kollégium tagént arra szeretném ösztönözni, hogy az új szabályokat, amelyek a pénzügyi piacokra vonatkoznak, ilyen típusú szabályokat a mezőgazdaságra is hozzanak létre. Minuti, jár. Én már szúr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék emlékeztetni egy dologra, ami többször is fölmerült már. Ugye arról beszélünk, hogy hány gazda panaszkodik, amiatt, hogy nem igazán tudják, az üzemeik nem élik túl a válságot. Azonban vannak olyan gazdák is, akik a válságot arra használták ki, hogy átalakítsák az üzemüket, és ők bizony az új szabályokból akár profitálnak is, az ő érdekeiket, vagy az ő szempontjukat is figyelembe kell venni. Nem szabad egy piacot túlszabályozni sem, a másik oldalt kell e, látni. Olyan gyakran olyan gazdák, gazdák, azokat a gazdákat elfelejtjük, akik a nagy tüntetéseken nem, nincsenek ott, nem az első sorban kiabálnak, hanem vállalkozó szellemben gondolkodnak, újítanak, a probléma megoldása irányába próbálnak ellépni. Mások pedig megpróbálják azt elérni, hogy semmit ne veszítsünk el, vagy semmilyen új szabályt ne hozzunk létre, és az, az eddigi szabályokat tartsuk meg. Szerintem nem csak a e, tej e, termelők voltak nyomás alatt az elmúlt válságban, mindenhol instabil volt a, e, a piac, és az érégjomban például kétszer annyi sertéstartó csukta be a kaput, vagy húzta le a rolót az üzemén, mint a tejtermelők. Tehát a, nem csak a tejágazatra volt negatív hatással ez a válság. Vegyük figyelembe azt is, hogy nem szabad túlságosan erősen beavatkozni a piacba új szabályokkal hogyha ki akarunk lábalni a tervgazdaságból, akkor ne az egyik szabályozási csapdából a másikba lépjünk át. Azt gondolom, hogy ez az anyag, amiért nagyon hálás vagyunk, hogy megkaptuk ilyen korai stádiumban, de ezért ezt alaposan meg kell nézni, el kell olvasni és elemezni kell, és valami hosszú távú megoldáson kell gondolkodni. Onorevole Jár, per due minuti. Köszönöm, Jár úr, két percben, aztán Giancarlo Scotta. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy ilyen hamarost eljött hozzánk, és vitát nyithatunk erről az anyagról. Én Kelet-Németországból jövök, és a 90-es évek elején, amikor már ugye az Európai Unió teljes jogú tagjai voltunk, nem volt tejkvóta, csak tej referencia mennyiség, és agrár strukturális szempontból ez volt a legjobb időszak a mezőgazdaság számára, mert um, így nem akadályozta a strukturális átalakulást ez a referencia mennyiség. Üdvözlöm, hogy a termelők pozícióját meg akarják erősíteni, és um, hogy um, azt is üdvözlöm, hogy egy teljes beszállítási szerződéshez való jogot meg kell fogalmazni. Hogyha jól értettem a biztosot, biztost, azt mondta, hogy Németországban hat ilyen termelői szervezet jöhet létre. Hát én örülnék annak, hogyha létrejönnének ezek, de ez egy hatalmas kihívás a mezőgazdák számára, hiszen nem mindenki hajlandó arra, hogy szerveződjön. Ilyen módon tehát a biztos most kvázi a mezőgazdák térfelére passzolt át a labdát, őnekik kell most cselekedniük. Ennek ellenére még van egy-két pont, amelyet fel szeretnék venni. Bár ezek már inkább az agrár reformhoz tartoznak, de ugyanakkor a tej ágazat részét is képezik. Mire gondolok? A kvóták megszűnése után piaci stabilizációs intézkedésekre van szükség, például az intervencióra vagy az export Én ezt így látom, de biztos úr, ön is így látja ezt? Másodszorban. Nagyon fontosnak tartom, hogy a olyan programokat kell fenntartani, amelyek a hátrányos helyzetű területen, vagy az extenzív gazdálkodást folytató üzemegységek működését támogatják. Így látja ezt ön is, biztos úr? hiszen úgy gondolom, mondom, hogy speciális programokra van szükség az extenzív gazdálkodás támogatására. Harmadsorban, hogy lehet megtiltani a kereskedelmi láncok indirekt ár megállapodásait, hogyha létrejön egy piaci megfigyelő hely, akkor valamilyen módon biztosítani kell, hogy aktív módon intézkedéseket is foganatosíthassanak. Carlos Cotta. Carlos következik, tiéd a szó két percre, aztán Klassz asszony következik. Köszönöm, elnök úr, köszönetet mondok Csolos biztos úrnak, hogy bemutatta ezt a javaslatot. A magasrangú szakértői csoport az Európai Bizottságon belül fontos munkát végzett, és ez a jelentés kielégítő, globálisan elemzi a tejpiaci problémákat. Minden esetre vannak még fontos problémák, amelyekben el kell mélyülnünk, különösen ami a szerződéses viszonyokra vonatkozó szabályozást illeti, ahol is tekintettel a belső piac változatosságra e, ezeket a szabályokat tagállami szinten kell eldönteni. Annak érdekében, hogy a piac kiegyensúlyozottabb legyen, kell minimális követelményeket kialakítani a, szervez, a szerződéses viszonyok tekintetében európai szinten. És nem csupán termelők és értékesítők között van szükség erre, hanem a termelőknek együttesen kell ilyen szabályokat meghatározni annak érdekében, hogy erősebb legyen az alkupozíciójuk. Ami a termelést illeti, a minőséggel kapcsolatos, minőségi csomaggal kapcsolatos vitát azt elhalasztottuk, de nagyon fontos a tej nyomon követhetőségével kapcsolatos vizsgálatok elmét, és annak érdekében, hogy a válságot megfelelően kezeljük. Köszönöm, Giancarlo Klász, asszony következik. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönjük szépen a javaslatát, és természetesen mindenkinek volt egy álma. Azt gondoltuk, hogy a tejet szépen vissza tudjuk a piacra vezetni, de hát látjuk, hogy ez nem sikerült, és újra kell gondolnunk az eddigieket. Ez az anyag nem mond semmit a területi egyenlőségről, bár ön ezt említette. Ezért szeretnék még egyszer utalni erre, a tejnek a helyszínhez kötött támogatási formákra van szüksége, és ezt hozzá kell igazítani a vidék jellegéhez. Ön világos határokat határoz meg, és nem akar monopólium szervezeteket létrehozni, de itt alapvetően új szövetkezeteknek a létrejöttéről van szó, bár ezek lehet, hogy nem illenek bele az eddigi képbe. E, milyen szerepük lesz ezek után a tejüzemeknek? Egymással működnek együtt, vagy egymás ellen e, lépnek fel a piacon? nem szabad a meglévő jó struktúrákat szétverni. Az én a régiómban például minden tejőzem szövetkezeti tag, és ezért furcsának tartottam azt, hogy ez nem is mindenhol van így. Mit, milyen előnyt jelent nekünk ez az Európai Megfigyelőközpont? Én ebben csak több bürokráciát látok, több nyomtatványt, amit ki kell tölteni, be kell nyújtani. Milyen kompetenciája lesz ennek a megfigyelőközpontnak, és mit, lehet, mit tud ez elérni? Köszönöm szépen. Richard Hashworth következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy a e, biztos úr e, azt mondta, hogy a nem megfelelőek a piaci beavatkozások, kvóták például, illetve e, egyes piaci szabályozási eszközök. A verseny szabályok meg módosítása talán segíthet az iparnak abban, hogy újra kiegyensúlyozza az árakat, azonban egy kicsit figyelmeztetnék arra is, hogy az én véleményem szerint nem ez volt, ami az iparban eddig gondot okozott. Másodszor az átláthatóságról beszélünk. Igen, rendkívül fontos, hogy megfelelő információkkal rendelkezünk a piacról, hogy segítsük, segítsük az ágazatot és stabilabbá tegyük. A legjobb gyakorlatok megosztását kellene támogatni, e, például a piaci e, magatartás kódexek e, elfogadásával. George Lyon azt mondta, hogy az ombudsmannak igenis szerepe kell, hogy legyen abban, hogy segítsen az élelmiszer lánc különböző szereplőinek a tárgyalásai során. Ennek a, ebben a javaslatban ugyan voltak pozitív javaslatok, de én ennél nagyobb támogatást és ösztönzést kér, kérnék a termelő oldal számára. A termelő oldal a kínálati oldal, főleg a tejágazatban bizonyos gyengeségekkel rendelkezik, ez pedig a termelés szezonalitásából adódik. Én azt szeretném, hogyha erősítenénk a kínálati piacot azzal, hogy kiegyenlítjük a piacot, és a nyersanyagok értékét, vagy az általuk előállított termékek értékét növeljük. Talán jobb lenne a szövetkezeteket még jobban támogatni, én ezt bölcs dolognak tartom. Emellett, ami a pénzügyi ösztönzőket illeti, tehát jó, jónak tartanám a pénzügyi ösztönzőket, és azt, hogyha a szövetkezetek piackutatást végeznének, és ezzel megvizsgálnák azt, hogy mit tehetnek azért, hogy a piacot kiegyenlítsék. Herbert Dorfman kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A tej nem egy akármilyen termék, hanem egy központi terméke az európai mezőgazdaságnak. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy foglalkozzunk is a tej ügyével. A hegyi termé- területeken a tej nem egy egyszerű term- termék, hiszen vagy tejet termel valaki, vagy pedig nem tud megélni a mezőgazdaságból. De más területeken is így van. Ez éppen ezért nagyon fontos egyrészt, hogy a termelői szövetségeket támogassuk, azonban azokon a területeken, amelyekről beszélek, itt már voltak éppen száz százalékban szövetkezetek állítják elő a tejet. Tehát ezeken a területeken, az ilyen hegyi térségekben az ön javaslata semmi újat nem hoz. Ahol pedig a tejet az tejfeldolgozóknak eladják, már, már ma is egész egyszerűen megfelelő ártárgyalásokat végeznek, lehet, hogy ez nem felel meg teljesen a szabad piac elvárásoknak, de hát ez így van. Tehát a termelő, az előállító szövetségek támogatása segíten abban, hogy a fogatlan tigrisnek hirtelen tépőfogai nőjenek. A gyümölcs és a zöldségpiacról beszélt, és valóban ez, itt sikereket értünk el, de ez a megközelítés itt hiányzik nekem ebből a javaslatból. Úgy gondolom, hogyha nem építünk be igazi ösztök ösztönzőket, pénzügyi ösztönzőt tehát, annak érdekében, hogy a termelők ilyen termelő szövetkezetekbe egyesüljenek, akkor voltak éppen ez egy teljesen hatástalan anyag lesz, vagy metaforámmal élve fogatlan marad a tigris. Egyetértek egyébként azokkal is, akik a mennyiségekről beszéltek. Svájc példája intő példa legyen számunkra, Tanulnunk kell a Svájcban elkövetett példá, elkövetett hibákból. Herbert Dorfman, la parola. Köszönöm Herbert Dorfman, Rodust következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is örülök, hogy a biztos úr itt van körünkben. Ennek ellenére el kell mondanom önnek, hogy nagyon csalódott vagyok, mert akkor csalódott voltam, amikor a magasrangú szakértői csoport hét pontját megismertem, mert akkoriban nem tudtam azt látni, hogy olyan eszközöket alakítottunk volna ki, amelyek valóban segítenek a kétségbeesett tejtermelőkön. Nos, az okok. Négy elem, ami a dokumentumban szerepel, a termelői szövetkezetek, akkor azt mondja, hogy a tagállamoknak lehet erről határozni, hogy kötelező szerződések legyenek-e a termelők és a feldolgozók között, a, az ágazati szervezetek és az átláthatóság ezek a pontok. Nos, a termelői szövetkezetekkel kapcsolatban elmondhatom, hogy Németországban a piaci törvény révén ez már régóta lehetséges és szokásos, és a válságot nem akadályozta meg. 33%-ról beszél, amely mint egy kvóta nemzeti szinten nem léphető át a tekintetben, és 15, 75%-ról is szólt annak idején, a Kérdés az, hogy ön biztos-e abban, hogy ez a 33 százalék ez elegendő. A szerződésekkel kapcsolatban elmondhatom, hogy a szerződések kialakításánál Németországban már régóta szokásos ez 99% a tejtermelőknek szerződéses viszonyban áll, de ez nem akadályozta meg a válságot. Az ágazati szervezetekkel kapcsolatban számunkra ez új, e tekintetben megosztottak vagyunk, hogy milyen következményekkel fog ez járni, és hogy ez valóban segíte. Az átláthatóságot üdvözlöm, minél átláthatós egy ügy, annál jobb természetesen. Nos, a piac fényében mindig lesz hegymenet és lejtmenet a jövőben, nem tudom, hogy a jövőben, hatéko- a jövőben hatékonyabb eszközökre lesz szükség, hogy ezt nem tesszük meg újra, nagy problémák alakulnak, és német nézőpontból nem sok új dolog van ebben a dokumentumban, és problémák vannak a jövőben, és nem ismerem fel, hogy a tejtermelők hogyan ö, támogathatók, és hogyan lehetnek egyenjogú partnerei az iparnak és a kereskedelemnek ezáltal, és kérem, hogy még pontosítson e tekintetben. Elnök, köszönöm. Most pedig Lulling asszony következik két percben, és aztán Kalinowski zárja a felszólalók sorát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztos úrnak is. Éppen most ismertem meg ezt a dokumentumot egy olyan nyelven, amelyet jobb, a, jobban bírok, mint az angolt, hiszen az ülés kezdetén csak angolul állt ez az anyag rendelkezésre. De természetesen még részletesebben szeretném megismerni az anyagot. Lenne egy kérdésem, mert több kollégám is kifejezte azon aggodalmát, hogy probléma van itt ezekkel a határokkal a 126-os cikkben. Szeretném tudni, hogy ez a határ, ez a korlát, ez befolyásolja-e a struktúrákat egy olyan kis országban, mint az enyém, Luxemburgban, gyakorlatilag a tejtermelés egésze 0,01%-a talán ez az Európai Uniós termelésnek. Nos, ott a termelés egésze gyakorlatilag szövetkezetekben zajlik, több mint 60%-ban szervezetbe tömörülnek a termelők amikor ezt a 33%-os limitet említette, ez kumulatív jellegű? Jól olvastam, jól értettem, hogy a termelőszövezet szövetkezeteket ez nem érinti, mert nekünk van egy nagy termelőszövetkezetünk, amely Luxemburgban működik, de ott van a Danon, a, Yesli, a Nestlé, a Joplé például, a Luxlé, amelyek a 60%-os termelőszövetkezet ellenére 120 millió tonna tejet dolgoznak fel, és ez egy kicsi szövetkezet, és nem tud nyerességet létrehozni a piacon, nem tud versenyezni a nagy tejüzemekkel, amelyeket ön említett a tej, a tejár tekintetében. Tehát tudna-e biztosítékot nyújtani számomra, biztos úr, hogy ez a struktúra nincs a korlát alatt, hiszen itt lebontottak egy struktúrát, a Luxley, talán ön is meglátogatta ezt az üzemet, ez, ez egy nagyon korszerű tejüzemet hozott létre, és hogyha és fennáll az, a, fennáll az a veszély, hogy ez a tejüzem csődbe megy, és akkor ön lesz a, a, a vétkes egy ilyen nagyon ö, jól működő tejüzem csődjéért. Jó lenne, hogyha ez ügyben biztosítékot kaphatnék. Elnök Kalineszki úr zárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Często bywa wrogiem dobrego. Ja się obawiam, że po odejściu od kwot będziemy mieli właśnie z taką sytuacją. Igen, szóval köszönöm szépen Van egy szólásmondás, ami azt mondja, hogy a legjobb uh, nem ellensége a jónak. Ezt pedig erre is alkalmazni tudjuk, uh, hiszen a tejtermelők többsége olyan eszközöket szeretne kapni, amelyekkel a tej kínálatot lehet szabályozni a belső piacon belül. És ennek hasonlatosan kell kinézni a kvótákhoz, Különösen igaz ez, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a termelőknek jelenleg semmilyen más megoldása nincsen. Azaz tehát ebből a tervezetből hiányzik nekem az, hogy a termelők, a feldolgozók és a kereskedelem közötti megállapodásokat szabályozzuk. Hogyha a kvóták rendszerét feladjuk, akkor mi történik akkor? Mi történik a meglévő intervenciós mechanizmusokkal, amelyek még rendelkezésünkre állnak? Lengyelországban nagyobb konszolidációra lenne szükség ahhoz, hogy a világpiacon versenyképesek legyünk, és ugyanez igaz a tejpiacra is e teljes egészében. Bene. Eh, caro commissario, abbiamo finito. Tisztelt biztos úr, ezzel a felszólások végére értünk. Megadom neked a szót, hogy válaszolhass, és jó magam is egy kis kérést szeretnék beterjeszteni. A termelői tervezési programra utalnék, amely a Scotta jelentésben is megjelent, ami a minőséget illeti, amely erősen kapcsolódik a tejágazat problémájához is. A szövetkezeteink hogyan tudnak erősebben fellépni ezen intézkedésnek köszönhetően, hogy a piaci kínálatot kezelni tudják. Tehát a parlament szándékát is figyelembe tudja-e venni, vagy meg kell várnunk a minőséggel kapcsolatos csomagot, hogy ez megtörténjen. Köszönöm, Dácsán, tiéd a szó a válaszadás céljából. De toute façon, le paquet qualité mi a minőséggel kapcsolatos csomagot érkezi, nem sokára megérkezik. Itt van a két szabályzat előttünk, ahogy mondtam. Biztosítani szeretném Luling asszonyt, hogy ne stresszelje magát a a jogalkotási javaslat nem érinti a termelőszövetkezeteket, ezt világosan elmondtam, hiszen vannak olyan országok, mint például Dánia, ahol körülbelül 100% ezek aránya, vagy a Hollandiában 90%, tehát a termelőszövetkezetekben ben, már benne vannak a feldolgozók is. Itt most csak olyan termelőkről van szó, akik a feldolgozókkal tárgyalnak, tehát nem a termelőszövetkezetekről. szövetkezetekről és akik nincsenek ezekben a szövetkezetekben, Luxemburgban elmondta, hogy nagyon alacsony a számuk, ez érvényes egy tagállamra is, ez a szám, de a különböző tagállami piacokra is, tehát ez nem akadályozza meg a Luxemburgot, illetve a luxemburgi termelőket, hogy szerveződjenek, hogy szervezeteket alakítsanak ki a szomszédos országokkal, és így vegyenek részt ebben a folyamatban. Majd meglátja a rendelet tervezetben, ezt pontosítottuk, ennek részleteit is kialakítottuk. Rodoszt asszony elmondta, hogy a szerződések nem akadályozták meg a tej ágazat Én nem mondtam azt, hogy ez a megoldás, amely valamennyi problémát megoldja majd, és hogy a termelők ennek így örülhetnek. Van egy másik mechanizmus, amely megmarad. Itt van a piaci intervenció intézkedése, de az ilyenfajta szerződés valamilyen szempontból kellene, hogy adjon egy orientációt, egy viszonylagos stabilitást, egyetértek. Ez a stabilitás csak úgy alakulhat ki, hogy a piac is változik. Nem ellenőrizhetjük a fogyasztók által fogyasztott tej mennyiségét, de ezen szerződés révén egyfajta perspektíva alakul ki, egyfajta tárgyalási lehetőség, így lehet az árat, árról tárgyalni, valamint a mennyiségről. Itt van az a 33%-os számadat mert láthatta, hogy itt a teremben mások is mondták, hogy túlságosan nagy a bürokrácia, túlságosan sok a kötelezettség, de találtunk egy középutat, amely lehetővé teszi a versenyt a piacon, ugyanakkor megadja a lehetőséget a termelőknek arra, hogy legyen súlyuk a tejüzemekkel szemben. A kis tejüzemek kritikát gyakoroltak már ezzel szemben, volt, aki azt mondta, hogy mit tesznek majd ezek a kis tejüzemek, hogyan tudnak olyan szervezetet kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy a tagállami piacon egyharmadot részesedést képviseljenek. Talán egy kisebb mennyiség is elegendő lesz, de mindenféleképpen fontos a tejüzemekkel való tárgyalás. Egyrészt ott van a verseny, de másrésztről ott van egy alkupozíció, aminek elegendőnek, elegendően erősnek kell lennie, hogy a hatalmi viszonyok ilyen módon egyensúlyba kerüljenek. Sok kommentet kaptam, például a KAP reformjával kapcsolatban Dorfman úr beszélt erről, más intézkedésekről, hogy ösztönözzük a termelőket, hogy támogassuk a termelőket a hegyvidéki területen, hogy nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek. Nos, ez a csomag nem oldja meg valamennyi problémát. A tejágazatban vannak strukturális problémák, vannak a piacsal, a globális piacsal összefüggő problémák, ott van az innováció problémája, a hátrányos területekkel kapcsolatos problémák, amelyek a kapreformjában kerülnek megoldásra. Természetesen a tejágazatot érinti a kapreformja is. Vannak olyan intézkedések, amelyek itt specifikusak a tejágazatra és más ágazatot nem érintenek, de természetesen a tejágazat más intézkedésekből is profitálhat a kapreformjának keretében. Beleértve a hozzáadott értékkel kapcsolatos ösztönzőket, amiről Esvart képviselő ejtett szót. Ugyanez igaz a helyi támogatási intézkedésekre, a területi egyensúly kialakítására, valamennyi dolog meg fog jelenni a reformban. A, ami a túl sok bürokráciát, re, szabályozást illeti, azt asszony biztosíthatom önt, hogy itt ez egy lehetőség a termelők számára, hogy szerveződjenek, szervezetbe tömörüljenek, hogy a szerződésüket ről tárgyalhassanak, de ez nem kötelező, hogyha más termelők más megoldást találnak, az is jó, hogyha valakik termelőszövetkezetben már jól tudják értékesíteni az árujukat, rendben. Tehát senki sem kötelezi őket erre a szabályozásra. Ez a szabályozás eszközöket javasol azon termelők szemre, akik még nem tömörültek szervezetbe, akiknek problémájuk van, mert például specifikus régiókban működnek. Tehát ez nem jelent több bürokráciát biztosíthatom önt. Az átláthatóságot illetően már elmondtam, itt van az élelmiszerlánc kérdése, amelyet nem lehet komplet módon kezelni itt, azt máshol fogjuk megtenni, emlékeztetni szeretnék az intézkedésekre, az intervenciós intézkedésekre válság idején. Itt van például az a jelentés a rendelettervezethez kapcsolódva, a tejágazat helyzetéről, illetve a kvóták helyzetéről, és a kvóták tekintetében emlékeztetnék arra, hogy a kvóták megszüntetés, erről a tanács határozott, tehát nem a régi mezőgazdasági biztos, ő ezt javasolta, és a tanács határozott erről, a tanácsnak van jogalkotási hatásköre tekintetben, és akkoriban ő döntött a kvóták megszüntetéséről. Tehát nem a mezőgazdasági biztos döntése volt ez, de a kvótákkal kapcsolatos jelentésben javasolni fogunk egy olyan záradékot, amely 2015 után alkalmazható zavarok esetén, amely lehetővé teszi, hogy intézkedjünk és ösztönözzük a termelőket arra, hogy időszakosan csökkentsék termelésüket, a, hogyha a piac elemzése után azt állapítjuk meg, hogy vannak piaci zavarok a fogyasztás csökkenése miatt, amikor a termelés továbbra is ugyanazon a szinten marad. azt tervezzük, hogy ez a záradék lehetővé teszi majd azt, hogy támogassuk, ösztönözzük finansz, pénzügyi szinten a termelőket, és ez egy olyan gondolat, amelyet felvetettünk és amelyet elemzünk. Gácia Perez asszony, a strukturális problémákról beszéltünk a tejágazatban. Ezek azok a kérdések, amelyekkel majd a reform, a kapreform fog foglalkozni. Aztán az árak rögzítése. Kestinger asszony tette fel ezt a kérdést. Ez tárgyalás kérdése. A termelők és a feldolgozók közötti tárgyalás eredménye ez nem fogjuk az összes szabályt meghatározni, mindent, nem, amit, amit szeretnénk, hogy a szerző, amire szeretnénk, hogy a szerződések majd kitérjenek, mert a szerződés két fél között jön létre, de majd ön is látni fogja, hogy vannak olyan elemek, amelyek bizonyos minimális elemek, amelyek kötelező, hogy szerepeljenek majd a szerződésben. És aztán után ezen szabályok alapján kerül sor a tárgyalásra. Ugye a szerződésekről tárgyalni kell, ezzel azt hiszem, hogy erről már megadtam a választ. Ami a termelői szervezetek támogatását illeti, elmondtam, hogy a második pillérben lesznek bizonyos ösztönzők, pénzügyi támogatások annak érdekében, hogy ezeket a szervezeteket hozzák létre. Pénzügyi támogatást lehet nyújtani ezen szervezetek működéséhez, és különböző intézkedéseket alkalmazunk, amelyek más ágazatokban is léteznek már, mint például a zöldség, gyümölcs ágazat és ez egy olyan szervezetnek a kezdete is lehet, amely akár már később, amely tovább fejlődhet. Tehát először termelői szervezet, eh, de aztán hozzáadott értékek is eh, jöhetnek ehhez, és fejlődhet ez a szervezet, eh, ez lehet, erre lehetőség lesz. Ahogy már mondtam, a közös mezőgazdasági politika reformja során dolgozunk ezen, és valóban szeretnénk támogatni a termelők csoportokba szerveződését. Azt hiszem, hogy válaszoltam a kérdésekre, és nem igazán kívánok részletekbe menni a eh, mezőgazdasági politika reformjával kapcsolatos eh, témákban. Eh, köszönöm szépen, jövőre természetesen újra visszajövök Önökhöz, és folytatjuk a vitát erről a kérdésről és egyéb kérdésekről is. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm Decsen Csoros. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a szakbizottság következő ülésre január 25-én 15 órakor kerül sor, és akit nem fogok látni Strasbourgban, annak kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen, az ülést berekeztem.